PP frakció kérvényezte a bizottságok és delegációkba való kinevezéseket. Ezek ma léphetnek hatályba, hogyha megemlítjük Cunika úr. A, a koreai félsziget delegációja Mihály Tokánó pedig a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságba és a kanadai kapcsolatok delegációjában van-e kifogás ezzel kapcsolatban, hanem akkor erről használ.